Először is Leichtfried úr, úr kap az Elfried úr jelentéséhez. Ketten kértek szavazatmagyarati lehezőséget. Először Gufrida asszony. Parancsoljon egy percben önél szőközösségben közlekedő kezdeti járművek témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az ajánlás mellett szavaztam, mert nagyon fontos, hogy azok az autóbuszok és nehéz gépjárművek, amelyek az Európai Unióban közlekednek, a különböző hosszúsági, szélességi, magassági és súlyparamétereknek megfeleljenek, ez mindenki biztonságát szolgálja. A technológia lehetővé teszi, hogy jobb látási lehetőségeket biztosítsanak a sofőröknek, és fontosnak tartom azt is, hogy ne csak a sofőrök érdekét vegyük figyelemben, azt is, hogy hogy lehet környezetbarátabb gépjárműveket létrehozni. Európa egyik jelképe az áruk szabad mozgása, nos, ezek a járművek teszik ezt lehetővé, ezért kell biztonságosabbá tenni ezeknek a gépjárműveknek a közlekedését, és ezáltal magunknak is jót teszünk. Elnök, kicsit bonyolult a helyzet, mert elég hangosan fáradnak ki az a képviselők. Kérem, hogy kicsit halkabban menjenek ki. Kelly úr nincs itt, úgy látom. De itt van Kelly úr, de nem a helyén ő. Egy percre megadom önnek a szót. Uh, elnök asszony. Nagy örömmel szavaztam meg ezt a jelentést, és a frakciómmal együtt támogattuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nagyon érdekes volt a vita is már ma délelőtt erről. Ez is mutatta ezt. Különösen fontosnak tekintem azt, hogy biztonságos utak legyenek minden út használó számára. A jelentés is megemlíti ezt. Ezen kívül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a meglévő kockázatok akkor csökkennek, hogyha csökken a közúti forgalom. Óriási mértékű forgalom van jelenleg az utakon, aminek a jelentős hatása van a környezetre is. Ezt a, elsősorban a kamionok és nagy távolságot járó teherautóknál kell figyelembe venni. Úgy gondolom a jelentés megfelelő alap a további munkához. Köszönöm, elnök úr. Merci, monsieur. Nous passons... Köszönöm szépen. Lamassur úr jelentésével kapcsolatban hallgatjuk meg a szavazat magyarázatokat Zsufrida asszony egy percben először. In questo momento di... Köszönöm. Komoly gazdasági válság sújtja Európát, úgy tűnik egyre nehezebb ebből kilépni sürgős prioritás, hogy munkahelyeket teremtsen Európa. A hosszú távú befektésekkel elvileg ez megoldható, infrastruktúrák, anyagokat, tehát eszközök, eszközbéli segítséget is nyújt ez a növekedésnek. Úgy gondolom, hogy ezek az új alapok az intelligens növekedést segítik elő, és ez megelőzheti a jövőbeli válságokat. Úgy gondolom, hogy a hosszú távú befektetési alapok lehetővé teszik azt, hogy meglegyenek a folyamatosan és a források a hosszú távú tervek, hosszú távú projektekre, és ez segít a kisebb közösségeken, az önkormányzatokon. Ne felejtjük el, hogy mindennek adógyvetülete is van, minden esetben el kell járnia a tagállamoknak a különböző adóügyi jogtalanságokkal kapcsolatban. Köszönöm, Maletics asszony, következik egy perc. Köszönöm szépen. A strukturált reformokra szükség van, ugyanúgy, mint a beruházásokra magánberuházások teszik lehetővé azt, hogy az Európai Unió versenyképességét erősítsék. Az intézmények, illetve a tagországok megpróbálják a beruházásokat ösztönözni. Az Európai Unió programjai a strukturális alapokból kerülnek finanszírozásra, illetve majd később a hosszú távú beruházási alapokról, amelyet támogattunk. A pénzügyi eszközök az Európai Unió hosszú távú növekedését szolgálják, és új irányba kanalizálják majd a magánberuházásokat, illetve azokat az eszközöket, amelyek a megtakarítóktól érkeznek, az energiaágazatból, és ezek az oktatásba kerülnek. A KKV-k is profitálhatnak ezekből a beruházásokból. Marias úr, egy percben köszönöm. Nem szavaztam meg ezt a jelentést, azért, mert fenntartja azokat a struktúrákat, eljárásokat, amelyek a kaszinó gazdaságot kialakították. Az 1.6-os értelmében milliárdokat költöttek a bankok megmentésére, mégis növekedett a foglalkoztatás az Európai Unióban. Nem a gazdaság kapta meg a pénzt, nem a kis és közepes vállalkozások. Mi, mindaz a milliárd, amelyet a program országai kaptak, csak a veszteségeket növelték rosszabbodott a helyzet ez alatt az idő alatt, rosszabbodott a munkanélküliség, gondoljunk különösen Görögországra. Meg vagyok arról győződve, hogy azt kell biztosítani, hogy kétféle banktípus mellett legyen, fölött legyen egy ellenőrző pont. Uh, Kelly úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Megszavaztam a jelentést, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Lámasz úr kollega kiváló munkát végzett. Ha azt szeretnénk, hogy biztonsággal kilábaljunk a recesszióból, akkor ráfordításokat kell biztosítani, különösen a legégetőbb területekre. Gondolok az alapvető infrastruktúrá, tömegközlekedés és energiára, mint korábban is mondtam már. Ahogy elhangzott ma délelőtt, újra működnek a bankok. A, azoknak a, a 70%-a, akik hitelt szeretnének felvenni, most végre megkapják újra a hiteleket. Hogyha továbbra is ezt a fajta ráfordítást, befektetést biztosítjuk, akkor ki tudunk lábalni a recesszióból. Köszönöm. Porcsák úr kap most szól. Köszönöm szépen. A bizottságnak sok sikert szeretnék kívánni a hosszú távú beruházási alapokhoz. Ezek rendkívül fontos alapok, különösen azért, mert Európának új versenyképes növekedésre, innovációra van szüksége, és természetesen a kohéziós politikáját is meg kell valósítani a gyakorlatban. El kell mondanom azt, hogy a, a gazdaság ciklikus jellegű természeténél fogva, és a növekedés után recesszió következik, ez logikus következmény. Azt gondolom, hogy az Európai Uniót fel kell vérteznünk a jövőbeni turbulenciákra, mégpedig úgy, hogy megvizsgáljuk, mi történt a múltban. Éppen ezért nagyon fontos támogatnunk a hosszú távú beruházási kezdeményezést, azt, hogy a múltbeli válságoknak mi a következménye, ezt csak később fogjuk látni. Örülök annak, hogy a cseh fejlesztési miniszter is hangsúlyozta ezt Tarabella úr jelentésére térünk át, és először Sjojdrova asszony kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Én nem szavaztam meg a végső állásfoglási indítványt, Tarabella úr jelentését a nők és férfiak esélyegyenlőségéről. El szeretném most magyarázni, hogy miért tettem így. Azt gondolom, hogy itt elszalasztottunk egy lehetőséget, hogy világos üzenetet küldjünk Európai Parlamentként arról, hogy mi hogyan látjuk a nők pozíciójának előmozdítását, arányosabb képviseletét a politikai szervekben. Sajnos az Európai Parlament állásfoglalási indítványa olyan rendelkezéseket illetve ajánlásokat is tartalmaz, amelyek az abortuszt támogatják, és úgy tűnik, hogy ez szerves részévé vált a fogamzásgátlásnak. A parlament ezzel megengedi a meg nem született életek megtörését, ez pedig elfogadhatatlan számomra. Ez az sérti a szubszidiaritás kérdését, és hiszen itt tagországi kompetenciáról van szó. Poszpisli úr kap szót, parancsoljon. Paní předsedkyně, já jsem podpořil tuto zprávu o rovnosti žen. Én támogattam ezt a jelentést, amely a nők és férfiak közötti egyenlőségről szól. Ez egy rendkívül fontos téma, és hogyha az Európai Parlament azt akarja, hogy az emberi jogok bajnokaknak, bajnokának tekintsék, akkor mindenképpen foglalkoznia kell ezzel. A 45-ös cikket kísérte a legkomolyabb vita, tehát a nők dönthetnek-e reproduktív egészségükről, illetve félbeszakíthatják-e, megszakíthatják-e a terhességet. Egy ECRS es azt mondta, hogy ez egy szubsziditási kérdés, tehát a tagállamoknak kéne dönteni erről a kérdésről. Én szeret, úgy szavaztam, hogy megmaradjon a 45-ös cikk a jelentésben, mert úgy vélem, hogy a nőknek joga van ahhoz, hogy döntsenek saját reproduktív egészségükről. Ez legalább olyan fontos, mint a fogamzásgátlás, és mindenképpen erről jogszabályokat kell alkotni. Köszönöm, Csófréd asszony következik. Köszönöm. Én támogattam a Tarabella jelentést, és szeretnék köszönetet mondani Tarabella úrnak. Nagyon gazdag jelentésről van szó, hiszen nagyon sok akadálya van jelenleg a nők és férfiak közötti egyenlőségnek. Ez nem ideológus kérdés, ez valós életben így van, a, a egészségügyben, a foglalkoztatásban, a nyugdíjban, az egészségben minden egyes minden egyes női szerepet segítenünk kell, mint feleség, mint anya, az idős nők, mindezeket a dolgokat segítenünk kell. Valamit tennünk kell tehát a nőkért, és ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha jólét intézkedéseket segítjük, nem csak a nők jólétére kell persze figyelni, hanem mindenkire. Úgy gondolom, hogy rugalmasságra van szükség, azt hiszem, hogy mielőtt bármit is tehetnénk, az emberekre kell odafigyelni, és a jogaikra. Fontosnak tartom, hogy olyan társadalom alakuljon ki, amely nő léptékű. Mlinár úr nincs itt, mondja az elnök, Luke úr következik. Nem szavaztam meg ezt a jelentést azért, mert meg vagyok arról győződve, hogy a minden nő számára emberi jogként biztosítsuk az abortuszt, ez ellentmondás. Az élet és a testi sértetlenséghez való jog a meg nem születetteknek is joga. Ez konfliktust jelenthet a nők döntésében, de egy általános abortusz jog ellentmond az emberi jognak. Ezért teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament erről állást foglaljon. Úgy gondolom, hogy az, hogyha az emberi jogok álcájával akarunk egy emberi jogot sérteni, az hibás, és ezért nem szavaztam meg. Köszönöm, Morvai asszony, következik egy perc. Köszönöm szépen. Hazámban, Magyarországon nagyon sok meggyötört, holtfáradt, testi egészségében és lelki egészségében megrokkant asszonnyal találkozom

hogy jogod van az abortuszhoz de nem segt számukra abban hogy ezt megelőzzék illetve nehéz helyzetükben melléjük álljanak. az ideje lejárt köszönöm gentile következik egy perc. tisztelt elnök asszony! marc tarabella jelentésnek a kulturális vonatkozásait el tudtam fogadni de ugyanakkor még mindig ideológiai megközelítést alkalmaz. Fontosnak tartom a jogok elismerését, a legrászorulóbbakra kell odafigyelnünk, vagyis a nőkre. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen megjelennek a politikai érvek ebben a vitában. Az emberi jogokat kell támogatnunk, éppen ezért a női jogokat is el kell ismernünk. Fontosnak tartom, hogy elő, nagyon fontosnak tartom, hogy fenntartások nélkül fogadjuk el, hogy a, nők, hogy a nőknek vannak jogai, például a terhességgel kapcsolatban is. Még nincs meg, nincsenek meg a lehetőségek Európában, hogy a nők kihasználhassák azt az emberi tőkét, azt a humán tőkét, amit jelentenek. Elnök, köszönöm, ne járt az ideje. Zdehovszki úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nem tudtam támogatni ezt a jelentést, Még akkor is, hogy ez áttér, áttörést kellett volna, hogy eredményezzen. Úgy érzem, hogy az áttörési aspektus itt ellenébe megy a szubszidaritásnak. Nagyon sok olyan szempont megjelent, amelyet a tagországok kompetenciájában kell hagyni. Például a reproduktív és szexuális jogok, szexuális egészség kérdése, és többször elmondtam már, és most itt még egyszer elmondom, még az Európai Unió és jogalkotásának is megvannak a korlátai, és erről ne feledkezzünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morgán úr kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Vannak olyan, vannak olyan értékek, amelyektől nem tudok eltekinteni, ezért tartózkodnom kellett a Tarabella jelentés szavazásakor de természetesen vannak pozitív eleme is a jelentésnek, amelyeket támogatni kell. Az abortuszhoz való jogokat kell támogatni. Tegnap a vitában erről beszéltünk, és ne felejtjük el, hogy milyen tragédiát jelenthet a terhesség megszakítás. Kár, hogy így történt, úgy gondolom, hogy szubszidiaritás, a szubszidiaritás kérdésében tartozik ez, a, ez az erről való döntés. Hogyha nem lett volna ez a kis csavar a jelentésben, akkor ma mindenki támogatta volna ezt a jelentést. Most éppen ezért tartózkodtam a mai napon a terabela jelentés szavazásakor. Köszönöm, Forenza asszony következő. Grazie, President. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a mai szavazás fontos szavazás volt. Én támogattam a Tarabella jelentést. Az Európai Parlament elég rossz fényben tüntette fel magát, amikor az, az Estrella jelentést nem szavaztuk meg, ezt részben kijavítottuk. Fontosnak tartom, hogy a nők rendelkezzenek saját magukkal, anyasággal kapcsolatban is. A Tarabella jelentés világosá teszi azt, hogy az én generációm már tudja, hogy van joga az önrendelkezéshez, hogy az, a nők testében nem lehet rendelkezni, és me, olyan jóléti rendszert kell kialakítani, hogy meg is lehessen valósítani ezt az önrendelkezést. Jó lenne tehát, hogy a nők munkáját is ugyanúgy értékelni, mint a férfiakét. A, az lejárt az ideje, mondja az elnök, lejárt az ideje. Most pedig meg Sógor úrnak adom meg a szót. Egy minut. Merci. Last Sunday witnessed International Women Az elmúlt vasárnap volt a nemzetközi nőnap, de ez nem elégséges a az esélyegyenlőség elérése szempontjából. Azt gondolom, hogy az ember csempészetben a nők, gyermeklányok aránya túlságosan nagy, Közép- és Kelet-Közép-Európából, ami a szegénység megszüntetését, munkateremtést illeti. Támogatom a jelentést, a gazdasági szempontból történő ellenállás erősítése a nők esetében azt is jelenti, hogy megszüntetjük az ember szem, megszüntetését, a strukturális megoldásokban kell gondolkodnunk, és van egy további amit kihangsúlyoznék, ez pedig a gyermekgondozási ellátó intézmények hozzáférésének erősítése. A Barcelonai Európai Tanács ülésén megállapítása került, hogy ezek az ellátó intézmények nincsenek meg, megfelelő számban, többek között az én tagországomban sem. Elnök, köszönöm szépen, Dambaci kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony, én nem támogattam ezt a jelentést, mivel attól tartok, hogy a külső tényezők beavatkoznak az emberek magánéletébe. Azt gondolom, és a politikai frakcióm is így gondolkozik, hogy a családi uh, viszonyoknak, hagyományosaknak, konvencionálisaknak kell lennék, ezt nem kell megváltoztatni az én országomban. Bulgárói, eh, Bulgáriában egy nőből és a férfiből áll, és a gyermekekből, és én ellenzem az összes eh, típusú tiltást a bizottság részéről, vagy más szervek részéről, nem gondolom, hogy nekik be kéne avatkozniunk a családok életébe, mindannyiunknak vannak magán személyes jogaik, a döntéseket illetően, a családját illetően, az egészségét illetően, a családok problémái, a nők és férfiak közötti problémák, fontos, hogy a hagyományokat kövessék, ahogy ez már évtizedek óta jellemző volt. Kelly képviselő. Elnök asszony, támogatom a férfiak és nők közti egyet, egyenlőséget, egyenjogúságot, és minél előbb elérjük ezt, annál jobb. Nagyon Sajnálatosnak tartom, hogy a, az állásolásban olyan ajánlások is voltak, ahogy mások is említették, amely az abortussal volt, van kapcsolatban, ezért nem szavaztam meg. A, az abortusz elképzelése miatt, amely Európa egészére kiterjesztő lehetőség lenne, az az egyes államok hatásköre lenne erről döntést hozni. Valóban a nőket érinti, az abortus nem pedig a férfiakat. De akkor, amikor erről a témáról tárgyaltunk, akkor úgy gondolom, hogy az lett volna a jó, hogyha az egyenlőség, a nemek közti egyenlőség valódi lényegére összpontosítottunk volna. Lászlóval sam protiv usvajanja ovog Petér asszony. Köszönöm szépen. Azért az esélyegyenlőség kérdése nem jelenik meg megfelelő a jelentésben, ennek elve. Engem aggaszt ez a téma, hiszen nagyon sok pénzt költünk az adófizetők pénzéből arra, hogy ilyen típusú jelentéseket átdolgozzunk. Azt gondolom, hogy ez a vető európai értékekkel ellentétben áll ez a jelentés. A képviselők azzal, hogy ilyen típusjelentést támogattak, aláássák a szerződéseket. Ezzel növekszik a jogi bizonytalanság, engem agaszt eh, ez a fejlemény, és eh, nem látom a diszkrimináció eredetét. A jelentésnek az lett volna a célja, hogy erősítse az esélyegyenlőséget, de mégis eh, úgy tűnik, hogy az abortusz melletti jelentés került kialakításra, Nous passons aux explications de vote. Átérünk Messerschmitt úr jelentésének magyarázatára. Gyufrada asszony egy percben először. Ho a favore. A jelentés mellett szavaztam, mert a verseny politika versenyképesség lehetőség arra, hogy kilábaljuk a válságból. Európának eh, ez egy sikertörténete, és ezáltal jó, az, EU, az emberek jólétér, is tehetünk valamit. Az energia, a digitális gazdaság, a, a pénzügy és a közlekedés területén kell kiteljesíteni még a belső piacot. Nagyon komoly lehetőség a digitális piac kiteljesítés. Ne felejtjük el, hogy ezeknek, ennek a mindennapokban is hatása van az emberek életére. De nem csak a verseny határozza meg a piac alakulását. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a különböző versenypolitikai kezdeményezéseket koordinálni kell. Köszönöm szépen, Borzán kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A konkurencia és motiválja a versenyhelyzetet a fogyasztók több mint 20%-a amiatt panaszkodik, hogy nem tud interneten vásárolni a határokon átnyúlóan. Tehát a határokon átnyúló kereskedelem csak 14%-át képviseli az internetes kereskedelemnek a Észtországban. Szeretnék cipőt vásárolni, akkor ez lehetetlen, mert francia címen van. Hogyha például elektronikus előfizetést rendelek meg egy másik tagországban, akkor blokkolva vagyok, és ezt élik meg a polgárok. A kereskedők pedig túlterheltek, mert nagyon sok kérés érkezik hozzájuk. Az illegális versenyhelyzetet meg kell szüntetni, hiszen sok tendőnk van az egységes belső piacon. Köszönöm, Mariász úr! Ο ανταγωνισμός υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει... A verseny bizonyos körülmények között növekedéshez és munkahelyekhez vezethet, de most szegénységet okozott. A versenynek ahhoz, hogy megfelelően működjön, ahol a szociális dömping ellen kell fellépjünk, hiszen ez az, amelynek kontraproduktív hatásai vannak. Megnézzük például az elmúlt heteket, az eseményeket, akkor is látjuk, hogy mennyire fontos, hogy a tisztességtelen adóverseny ellen fellépjünk. A monopóliumok mindig is meg fogják próbálni, hogy saját árakat szabjanak. A verseny tisztességes kell, hogy legyen. Nos, ezek a gondolatok nincsenek benne a jelentésben, ezért nem szavaztam meg. Maledics asszony, egy perc. Köszönöm szépen a szabad piac versenye az Európai Unióban jót tesz a növekedésnek, de sajnos sokszor nagyon feltöredezett, felaprózódott a piac, és sokszor monopóliumok is kialakulhatnak ilyen helyzetben. 120-300 milliárd euró veszteséget jelent. Ugyanakkor a KKV-knak is segíteni kell, hogy megfelelően tisztességes legyen a verseny. A tagállamok máshogy vélekednek az áruk szabad mozgásáról, vagy a különböző támogatottságokról, támogatásokról, a különböző adókedvezményekről. Azt kell elérni, hogy ne akadályok legyenek, hanem kialakuljon az igazi belső piac. Köszönöm, Tomasics kolléga követ. Köszönöm szépen, elnök asszony, én támogattam Schmidt úr jelentését, és egyetértek abban, hogy nagyon fontos, fontos a belső piacon a versenyhelyzet erősítése, hiszen ez a munkahelyteremtés az európai gazdaság felendítésének, munkateremtésének előfeltétele. Én örülnék annak, hogyha a tagországok belső piacait liberalizálnánk, és nem csak papíron. Nagyon gyakran a piacon monopóliumot jelentenek az állami vállalatok, és ezzel tönkreteszik a magán konkurenciát. Ez pedig abszurd helyzetet eredményez bizonyos tagországokban, a, a sokkal alacsonyabb áron jutnak hozzá esetleg az adófizetők a szolgáltatásokhoz, de ami a társadalombiztosítási járulókat, járulékokat illeti, itt kár történik. Nagyon fontos mindenki számára olyan

Köszönöm szépen. Salva Bidegain úr jelentésével kapcsolatos magyarázatok következnek az EKB 2013-as éves jelentése, López Bermejo asszony. Tisztelt elnök asszony! Én az jelentés ellen szavaztam, mert nem hiszem, hogy, ha, hogy az EKB tevékenysége megérdemli a parlament védelmét. Az LKB-nak az kéne, hogy legyen a küldetése, hogy segítsék a tagállamokat abban, hogy újra lendületet adjanak a gazdaságán, gazdaságnak, illetve segíthetnék, segíteniük kéne a megtakarítások stabilitását. Viszont, drági úr, a pénzügyi buborékokat hozza még egyszer újból létre, de elzárja a hitelcsapokat azokban az országokban, ahol a, munka, a, tag, ahol a ö, munkásokat tem, támogatnák. Ez egy kicsit diszkrétebb módszer, mint Trisé úré, de ö, sok ugyanolyan eltökélt és ugyanolyan brutális. A nagy, a nagy frakciók ma azt mutatták meg, hogy számukra a pénzügyi érdekek fontosabbak, nem az, nem az európai nép. Gyufreda asszony, asszony következik, mondja az elnök. Ez a jelentés világosá teszi azt, hogy mit tett az EKB ezekben az években, nem konvencionális eszközökkel, eszközöket is használt. Az árak stabilitás mellett úgy gondolom, hogy a növekedés és a foglalkoztatás teremtés, a munkahely teremtés és az EKB célkitűzéseit kell, hogy jelentség, strukturális reformokat kell létrehozni a beruházásokban pozitívnak tartom azt, hogy immáron az igazgató tanács üléseinek jegyzőkönyvét megismerhetjük. Az átláthatóság irányába tett lépés, ez is üdvözlendő. Köszönöm. Pagatha Urtondó asszony nincs itt, úgyhogy Maria Σουρ következik. 2013. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentést nem szavaztam meg, mert az Európai Központi Bankot nem szabad államá az államon belül alakítani. Különösen Görögország esetére gondoljunk, amikor, amikor Mario Draghi a görög népre az EKB politikáját erős, erőtette rá. Köszönöm a támogató támogatást a módosítóimmal kapcsolatban, mert a parlament így megmutatta, hogy végül is valóban érdekellentét van az Európai Központi Bank és a több intézmény között, hiszen nem lehet a központi bank a trojka tagja, ugyanakkor pedig független közvetítő e pénzügyekben most végre sikerült kigolyozni a trojkát országunkból, ami a lengyelek üzenete és megfelelő hatással is volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A javaslatokat frakciómmal együtt nem szavaztam meg azért, mert eh, Drági elnök a javaslatot, mellesleg itt voltam, amikor beterjesztette, és eh, amit a vita során elmondtunk, azt eh, nagyon dicséretesnek tartom. Mindent üdvözlök, ami a jelentésben szerepel, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a mennyiségi könnyítés az egy általános megoldásként szerepel, egyfajta lóként, aki min, ami mindent el tud húzni. Csipolcsák. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Polcsák képviselő, képviselő, köszönöm szépen. Természetesen eh, kívánom kollégámnak az, hogy ezek a beruházások gyümölcsözőek legyenek, ami az LKB 2013-as jelentését illeti, meg szeretném ragadni a mostani alkalmat eh, arra, hogy támogassam azokat a lépéseket, amelyeket az LKB tett. Az LKB egy veszélyes úton indult el, és megpróbálta azokat a kockázatokat eliminálni, amelyek a deflációhoz köthetőek Európában. Mindez pedig egy olyan spirált eredményezhet, amely az Európai Uniós monetáris politikai számára óriási problémát teremtett. Hát itt nagyon sok pénzről van szó, de azt gondolom, hogy azok a deflációs kockázatok, amelyekkel szemben állunk, teljes mértékben alátámasztják az LKB lépését, és megérdemli az LKB támogatásunkat. Köszönöm szépen! A hármas, hármas pontjának megfelelően a Júri